Most pedig az elnökök értekezlete január 28-án jóvá hagyta a végleges napirend tervezetet, és a mai ülésre vonatkozóan nem érkezett módosítási kérelem. Holnapra azonban az ENF frakció kérte egy rendkívüli eszmecsere megtartását a Zika vírus terjedésével kapcsolatban. Ezt kérik első napirendi pontként holnap napirendre tűzni. Joel Melen képviselő kapja meg a szót ezzel kapcsolatban. Parancsoljon. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm, hogy a 153-as cikk értelmében módosította a napi rendet. Frakciónk természetesen a bizottság és a tanács nyilatkozatát szeretné a járványjal kapcsolatban, amely brutálisan kitört a világon. Szeretné azt is, hogy vita követni ezt itt a plenáris ülésen, nem annyira a járvány jellemzőiről szeretnénk vitázni, mert nem igazán tudjuk, hogy egyszerűen csak egy vírusról van-e szó. Eléggé katasztrofális helyzet volt már az ebolával kapcsolatban is. A hú is, és tehát a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet is, és mi is nagyon későn léptünk fel akkor is. Azt kérjük tehát, és kedves kollégák, azt hiszem egyetértenek ezzel, hogy nagyon fontos, hogy itt megvitassuk ezt a kérdést, és hogy a szükséges vitát lefolytassuk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Szeretne valaki emellett szólni, ki az, aki támogatja ezt a kérelmet? Parancsoljon. Lavia képviselő. Emellett kíván, kíván hozzászólni? Én ellene szeretnék szólni, tisztelt elnök úr Hát Sajnálom, Lavia úr, egy valaki már szólt ellen, illetve jelentkezett. Guerrero képviselő egy kicsit hamarabb jelentkezett. Ne haragudjon. Feltételem, hogy, feltételezem, hogy ugyanazt fogja elmondani, amit ön szeretne. Guerrero úr, akkor kérem Lavia úr nevében szólaljon fel, és akkor semmilyen probléma nem lesz. Elnök úr, az igazság az, hogy egy alternatív javaslatot szeretnék előterjeszteni, ahogy a képviselőasszony az imént elmondta, nagyon keveset tudunk erről a vírusról, amelyet egy szúnyog terjeszt, és az igazság az, hogy holnap az Egészségügyi Világszervezet további információkkal fog szolgálni. Ezért úgy gondolom, hogy sokkal bölcsebb lenne, ha komolyabb alaposabb vitát tarthatnánk erről a témáról az illetékes szakbizottságban, azon információk fényében, amelyeket az Európai Bizottság nyújt majd nekünk, miután felvette a kapcsolatot az, az egészségügyi világszervezettel. Hangsúlyozom, hogy ez egy nagyon fontos téma, amely több latin-amerikai országot is érint, nagyon sok ember egészségét érinti, főleg a terhes nőket. Bizonyos esetekben már Európában is előfordultak megbetegedések, és éppen ezért fontosnak tartom, hogy az illetékes szakbizottság, az Európai Bizottság jelenlétében vitassa meg ezt a pontot. Oké, okay. Rendben. Minden esetre nem támogatja akkor, hogy napirendre tűzzük most a plenáris ülésen. Melán asszony javaslatával, aki egyetért, kérem készfelemelésre jelezze. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? A többség. Feltételezem, hogy önök, hölgyeim és uraim, szintén egyetértenek azzal, hogy a WHO jelentés alapján majd felkérjük az illetékes bizottságot, hogy a jelentés fényében majd vitassa meg ezt a témát rendben. Reding asszony. President, I ask for point of order. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ügyrendi kérdésben szeretnék hozzászólni. Tájékoztattak arról, hogy a 175-ös szabályt aktiválni akarja, hogy a TISZA témában elhalasszuk ezt a témát. Azt szeretném elmondani, hogy az INTA elnöke, a jelentéskészítő, az árnyék jelentéskészítők és a fő frakciók mindannyian szavazni akarnak szerdán. Az állásfoglalás szilárd, úgyhogy szavazzunk róla, és ne késleltessük. Köszönöm. Äh, Reding. Reding asszony, mindjárt áttérek még majd erre a pontra is. Először azonban szeretném a Zika vírus témájában lezárni a pontot. Azt akartam tehát elmondani, hogy a többség támogatja Gerero úr javaslatát. Nem látok ellenvetést. Rendben, akkor ezt továbbítjuk az illetékes szakbizottsághoz. Reding asszony, ön azonban egy olyan napirendre, pont, napirendre utal, napirendi pontra, amelyről ma lesz az eszmecsere, szerdán pedig a szavazás. Be kell valljam, hogy jelenleg nem áll szándékomban visszautalni ezt a jelentést a szakbizottsághoz. Jelezték, hogy Körülbelül 70 módosító indítvány készült, az is elképzelhető azonban, hogy azt hiszem, hogy ma 7 órakor zár le, jár le a határidő, a módosítók benyújtásának határide. Lehet, hogy számos módosító érkezik részenkénti szavazásra, illetve külön szavazásra vonatkozóan, és a szolgálatok már most jelezték, hogy ebben az esetben döntenem kell majd ebben a kérdésben. De azt kell mondjam, hogy egészen eddig elméleti síkon nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Úgyhogy nem is született még döntés. És az az ön, az ön kijelentése, hogy szándékomban áll, nem felel meg a valóságnak. Ma délután miután megérkeztem ide, akkor szembesültem ezzel a tényel, illetve azzal a közleménnyel is, hogy adott esetben még több módosító érkezhet, ezzel ma délután konfrontálódtam. Minden esetre a bölcs tanácsát, amely a kérdésében megfogalmazódott, ezt figyelembe veszem. Weber úr. Elnök úr, először is támogatni szeretném azt, amit Reding asszony mondott, és köszönöm a magyarázatát is. Arra utalnék, hogy ezt a javaslatot elfogadta többséggel a bizottság. Most két frakció terjesztett elő a módosítókat, ők pusztán az eljárás szeretnék késleltetni, és ezzel obstrukcióra törekednek. Éppen ezért szeretném megfogalmazni azt a kérést, hogy az a házszabályt ne használjuk fel külön politikai célokra, ugyanis az egész nem, ér, nem éri meg ezt. Herr Weber úr, ezt az utalását figyelembe veszem, de a parlamenti szolgálatok már jelezték, hogy pontosan emiatt számítanunk kell arra, hogy készülnek további módosító indítványok. Tudja, hogy meg fogom ezt vizsgálni, de természetesen tartalmilag is és formális szempontból, formális kritériumok alapján is meg fogom ezt a kérdést vizsgálni, hogyha tartalmi tárgyi kritériumok nincsenek, akkor nem hajlok arra, hogy visszaküldjem a szakbizottságba, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az elnök vagy az alelnökök amikor nem küldjük vissza a jelentéseket, és mondjuk 300, 400 vagy 500 módosító indítvány érkezik, amely kb. másfél-két órás szavazást vonnak maguk után. Ilyenkor nagyon sok e-mailt kapunk, amelyben pontosan amiatt tiltakoznak, hogy nem küldjük vissza az anyagot a szakbizottsághoz. Tehát az AFKO bizottság a az eljárási szabályzattal foglalkoznia kell. Corbett úr. Yes, indeed, Mr. President. But... Igen, valóban elnök úr, de a 175-ös házszabály igazából nem azt jelenti, hogy egy parlamenti szakbizottsághoz kell visszaküldeni az ügyet, nem. Csak szűrőként kell működnie ennek a szakbizottságnak akkor, amikor nagyon sok módosító indítvány, főleg olyan indítványok, amelyeket valószínűleg nem fogadnak el majd a plenárison, sokért nyújtanak be. Ezeket megvizsgálja a szakbizottság, és e, kiszűri azokat, amelyek kevesebb, mint egy tizede a szakbizottsági tagoknak támogat, hiszen ezeknek van egy nagyon kicsi a valószínűsége, hogy elfogadásra kerülnek. Így sokkal rövidebb lehetnek a szavazások, hiszen a többi az tulajdonképpen a többi módosító indítvány az nem más, mint obstrukció ha így járnánk el, e, ezzel a szabályjal nagyban könnyíthetnénk a saját dolgunkat. If, uh, Korbett e, e, úr, nagyon örülnék, hogyha valóban ez lenne a helyzet, de az én tapasztalatom az, hogy a szakbizottságokhoz, ha visszaküldünk egy ügyet, akkor ez nem így alakul, hiszen a tagok 10% elég ahhoz, hogy változatlanul visszaküldjék az egész szavazási csomagot. Ezt tapasztaltam tavaly, ezért azt kérem öntől és kollégáitól az Alkotmányügyi Szakbizottságban ezt a 10%-os határt vizsgálják át, gondolják újra. Tehát. Arra. Ügyrendi pont van még. Fefan úr, parancsoljon. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon fontos a vita a tiszáról, ról eh, akárcsak a TTIP-ről de nem korlátozhatják a módosító indítványokat, mert itt ez a demokráciát veszélyeztetné. És a jogalkotói szabadságra utalnék, tartsák tiszteletbe a szövegeket is, ugyanúgy, mint a képviselőket. Köszönöm. Next. Rendben, köszönöm szépen. Áttérünk a keddi napra. Kedd, a keddi rendel kapcsolatban a GUE frakció azt kéri, hogy a növekvő idegen gyűlölet és menekültek elleni erőszak Európában témában egy új napirendi pontot tűzünk a napirendre negyedik pontként a menekült ügyel, a visszaküldés tilalmával, illetve a Törökországnak szánt menekült támogatási keret finanszírozásával kapcsolatos vita negyedik pontja lenne ez. Ciben asszony kap szót ezzel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr! A címmel tulajdonképpen a szándékunkat már teljességgel kifejezte. Az a fontos számunkra, hogy miután a hétvégén több európai országban, így például Stockholmban olyan támadások áldozatává váltak a menekültek, amelyek felkeltették a nemzetközi közösség figyelmét is, gyermekek is, többek között foglalkoznunk kell ezzel, több mint 50 alkalommal került sor gyújtogatásra menekült szállások ellen Svédországban, Németországban is. Tudjuk, hogy a hétvégén Aténban és más európai városokban szintén szélső jobboldaliak a migránsok védelme ellen léptek fel, veszélyeztetve a migránsokat. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy megvitassuk ezt a témát. Véleményünk szerint ezt úgy tudnánk a legjobban megtenni, hogyha összekapcsoljuk a KED délutáni közös vitával, és kihasználjuk a tanács és a bizottság jelenlétét. A frakcióm egyébként jelezte már, hogy név szerinti szavazást kérünk ebben a témában. Szimmer asszony, hallották a kérelmet, ki az, aki szeretne hozzászólni a kérelem támogatása mellett, Guerrero úr. szeretném támogatni eh, Cimmer asszony javaslatát, én is osztom az aggodalmait. Szeretném hozzátenni, hogy még ha ez nem is szerepel egy konkrét pontként a holnap délutáni eszmecserében, ha lehetséges, akkor foglalkoznunk kellene azon több ezer gyermek helyzetével, akik az Európai Unióba érkeztek, és jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak, nem tudjuk hol vannak. Ezt, eh, ez pusztán egy aggály, amelyet szeretnék hangoztatni. Szerintem holnap a közös vita során ez ezt érdemes volna megvitatnunk. Köszönöm szépen. Szeretne valaki ez ellen szólni? Parancsoljon. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben jarenlang hebben we gepleit voor debatten. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Évek óta kérjük, hogy legyen vita az erőszakról. Szerettük volna, hogyha megvitatjuk ezt a kérdést, az erőszak kérdését a menekültekkel szemben. Szerintem eh, ez nem fair. Több ezer áldozat eh, él könyvben, eh, és nagyon sok mindenről szó kellene, hogy legyen, amely ugyanerre utal. Köszönöm. Köszönöm szépen, szavazunk a név szerinti szavazásra vonatkozó kérelemről. Ezt a határidőknek megfelelően nyújtották be, ezért most kérném, hogy szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Ja, ja, ja. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 183-an szavaztak igennel, 142-en nemmel, úgyhogy elfogadtuk ezt a kérést. Beresz asszony. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Tudom, hogy ez a végeredménye nem változtat, de jelezni szeretném, hogy mellette akartam szavazni, de nincs nálam a kártyám. Ezt feltüntetjük a jegyzőkönyvben. Köszönöm szépen. Ezzel az eheti napirendet meghatároztuk. Most pedig következik az első napirendi pont a mai eszmecserében, ez pedig az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentés, amit Maria Szúr készített. Köszöntöm itt az Európai Központi Bank elnökét, Mario Drági urat. Köszöntöm.